hogy foglaljanak helyet. Ich erkläre die am 27. November unterbrochene Megnyitom a november 27-én megszakított idei ülésszak utolsó ülését. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves kollégák, a médiaszabadság és a média pluralizmus az Európai Unió alapvető érték.